el señor presidente. Bueno, queridas, queridas colegas y queridos colegas, veo con alguna sorpresa que... Kedves kollégák, egy kicsit meglepődtem. Alig van itt valaki a teremben. általában ezek a délutáni ülések nem igazán látogatott ülések, de hát akkor mégiscsak kezdjük el a munkát. A tanácshoz intézett kérdések órája következik. Térjünk is rá a kérdésekre, mert nincsen túl sok időnk. Csesztéle urat köszöntjük, aki a tanács nevében válaszolni fog a belga elnökség nevében tehát. Posselt úr tette fel az első kérdést. Külpolitikai és védelmi politikai arculat. Posselt úr, öné a szó. No, perdón, tiene la pregunta el señor Sastel para Elnézést, elnézést, Sastel úré a szó. Tehát a tanács nevében megadom a szót a tanács elnökének. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy a belga elnökség nevében ilyen népes hallgatóság előtt szólhatok hozzá. A külpolitikai és védelmi politikai arculat egy hozzászólást hallhattunk mikrofon nélkül, amit a tolmácsok sajnos nem tudnak fordítani, mert nem hallották. Elnök, Poszelt úr önnek mondom, hogy először Seszelt úr fog válaszolni az ön kérdésére eh, szóban, és utána megkapja ön a szót, és föltehet egy kiegészítő kérdést. Még egyszer, Sesztel úr, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Az európai kül- és védelmi politika az egyik legdinamikusabb eh, szakpolitikája az Európai Uniónak. Körülbelül tíz éve létezik ez a közös eh, kül- és biztonság és védelmi politika, és eh, az Európai Unió ma egy elismert globális szereplő. Különböző nemzetközi missziókban vesz részt világszerte, amelyek ezt tanúsítják. A közös külpolitika nevében 24 külön, külön polgári vagy katonai polgári eh, missziót eh, hajtottak végre eh, Grúziában, közel-keleten, Irakban, Afganisztánban és Nyugat-Balkánon vagyunk többek között jelen. Minden kétséget kizárólag az Európai Unió ezzel láthatóbbá is válik. Ennek, ezeknek a misszióknak az általános keretét a Lisszaboni szerződés határozza meg, és ez a közös kül- és biztonságpolitikát is meghatározza. Nos, az Eurokorról is kérdezett Posselt úr, ez nem közvetlenül az Európai Unióhoz tartozik, hanem ez tulajdonképpen egy 1992-ben alapított gyakorlatilag hadsereg, amelyet Kohl és Mitterrand mm, mm, mm, kezdeményezésére hoztak létre Koszovó, Afganisztán, ezeken a helyeken az Eurokor ahhoz járul hozzá, hogy egyes tagállamokkal közösen, Németországgal, Franciaországgal, Spany- Spanyolországgal, Németországgal közösen, amelyek tagjai az Eurokornak, biztosítják a békét bizonyos régiókban. Az Európai Bizottság a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően nagyon sokat tett annak érdekében, hogy megegyezést hozzon létre a tanács és a parlament között a külügyi szolgálatról. Ez egy kiváló eszköz a közös kül- és biztonságpolitikára. A belga elnökség a jövőben is nagyon sokat fog tenni, mindent megtesz annak érdekében, hogy a parlamenttel megegyezzen arról a két rendeletről, amely az Európai Külügyi Szolgálatról szól. Ez egyrészt a személyzetről, másrészt a pénzügyi keretről szól, és a belga elnökség is fogadott el kezdeményezéseket a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatban. Európának polgári és katonai intézkedésekre van szüksége annak érdekében, hogy ez a céljainak megfeleljen. Krízismenedzsment, gyors beavatkozási csoport és egyéb biztonsági intézkedések a civil és a katonai terület közötti együttműködés, a civil-katonai um, válságkezelés, együttműködés a NATO és az EU között. Nagyon fontos témák ezek, amelyek um, egyértelmű elkötelezettséget követelnek. Belgium fontos prioritásnak teszi, tekinti ezt a kérdést. És holnap, és holnap után a, a védelmi miniszterre fogunk ezzel kapcsolatban egyeztetni. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Posszát úrnak, hogy kiegészítő kérdést tegyen föl. Tessék! Köszönöm, hogy először is kiváló volt a válasza elnök úr, csak a cinikus megjegyzésével kapcsolatban eh, vetettem föl ellenvetést, mert akik feltettek kérdést, azok itt vannak, és eh, a ezért ne, szerintem nem volt jogos ez a cinikus megjegyzés. A kiegészítő kérdésem annak érdeké azzal kapcsolatos, hogy Belgium terveze valamilyen intézkedést azzal kapcsolatban, hogy a külpolitikai és védelmi politikai arculatot előbbre vigye. Németországgal például egyeztetnek ezzel kapcsolatban, ahol a Bundeswehr struktúra átalakításáról van szó, tehát vannak -e ilyen terveik. Köszönöm szépen, megadom a szót újra a tanács képviselőjének, hogy ezt a kiegészítő kérdést legyen szíves válaszolja meg. Elnök úr, tisztelt képviselőnek eh, szeretném elmondani, hogy a belga elnökség alatt számos témát felvetettünk, ahogy ezt már a bevezetőmben is mondtam, amely kezdeményezések a védelmi területen az együttműködést erősítik. Belgium a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatban nagyon sok intézkedést tervez, szemináriumokat terveztünk például kapacitási kérdésekről, és szeretnék utalni még egy aktuális kérdésre, azokra a vitákra, amelyeket holnap és holnap után folytatnak majd a, a védelmi miniszterek. Gentben lesz egy informális ülés. Köszönöm szépen Esztel úrnak, Cinke úr. Úgy tűnik, hogy kiegészítő kérdést szeretne föltenni. Tessék, megadom a szót. Az én kérdésem azzal kapcsolatos, hogy azt mondták a miniszterek, holnap és holnap után védelmi informális tanácsülést tartanak majd. A kérdésem a következő. Az Európai Unióban harci csapatokat hoztak létre elvileg, de ezek csak papíron léteznek. A viták során vetették fel ezeket az úgynevezett battle groupokat. Kérdezem, hogy ezek lesznek-e, vannak-e ilyen csapataink, bevethető csapataink, vagy ez egyelőre csak papíron létezik. Köszönöm szépen, Chester úr, tessék, kérem, válaszolja meg ezt a kérdést. À cette question complémentaire, ami ezt a kiegészítő kérdést illeti, erre ugyanezt tudom elmondani, mint az előző kérdés. Természetesen minél hamarabb, minél több operációs tevékenységre szeretnék sort keríteni, és természetesen az a helyzet, hogy az informális védelmi miniszterek ezzel a problémával is fognak foglalkozni. Az elkövetkezendő napokban látjuk majd, hogy mit hozott ez, az egyes védelmi miniszter tényleg szeretne egy, előbbre lépni. Köszönöm szépen, miniszter úr. Passzelt úr, önnek annyit mondanék, hogy amit a miniszter úr mondott, mely szerint az érdekes volt a kérdés, és érdekes volt a válasz is, akkor minden rendben van. Akkor nincsen semmi gond. És szerintem is sajnálatos, hogy kevés ember van itt. Jobb lenne, hogyha többen lennénk, jobb lenne, hogyha többen hallgatnák a tanács válaszait, hiszen ez mindenki számára gazdagító élmény lehet. Köszönjük szépen az ön kérdését, és most rátérünk eh, Merit McGuinness kérdésére, illetve a Pap, eh, Papa Nikolaou eh, úr kérdésére, ezeket visszavonták, ezeket a kérdéseket. Úgyhogy a következő kérdés a négyes kérdés lesz, Blinkevics Hirtel kérdése. A szegénység és a társadalmi kirekesztés visszaszorítása. Sásztel úr, öné a szó. Tessék, kérem, válaszolja meg a kérdést. Merci, monsieur le président. Le... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a 18 hónapos program amelyet a trió elnökség Spanyolország, Belgium és Magyarország tervez, azt is felvázolta, hogy ezt a hogy ez a kérdés központi fontos kérdés legyen. A munkanélküliség, a gyermekeket sújtó szegénység és az gyermeket egyenlő nevelő szülők állnak a középpontban. A 2020-as stratégiában, amelyet június 17-én fogadott el a tanács. Ezt a célt hagytuk jóvá. A, cso- a szegénység csökkentése tehát az, az általános cél, mintegy 20 millió embert érint ez a kérdés 2020-ig, illetve fenyegeti őket a szegénység. A férfiak és nők 70%-ának kell a 20-45 éves kohortból dolgoznia, egy párhuzamosan csökkenteni kell az iskolából kimaradók arányát. Négy tematikus prioritásunk van a szociális védelem, az elhelyezés, a hajléktalanok helyzete, a családokban a gyerekek és a szegények részvétele a társadalomban. Ezek érdekeit mind figyelembe kell menni, mind azokét, akiket fenyeget a szociális kirekesztés veszélye. Európai minimális, minimálbérről is beszélünk, és mint mondtam, tehát október 18-19-én kerül a legközelebbi megbeszélésre ezzel kapcsolatban sor. Fontos, hogy minden tagállamban a, meghatározzák a megélhetési minimum szintet, illetve a minimál bért is meghatározzák. Európai szinten fontos jelezni, hogy a jó irányítás sokat segíthet az érintettek helyzetének javításán. Elsősorban a, alapvetően arról van szó, hogy az elhelyezés, a lakhatás joga, a lakáshoz való hozzáférés joga mindenkit meg, illet. December 8-9-én illetve 9-én kerül e témakörben egy konferenciára sor. A következő a gyermekek szegénysége és a generáció közti téma, amelyet szeptember 2-án és 3-án megtartott rendezvényen tárgyaltunk. December 16-17-én ünnepeljük a illetve lesz a kirekesztés és szegénység elleni európai év záróaktusa. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a miniszter úrnak, és egy kiegészítő kérdést tesz fel 30 másodpercben a kérdező. Köszönöm szépen, eh, miniszter úr, az igen kiterjedt válaszát. Természetesen látom, hogy a tagállamok feladata az, hogy a szociális kirekesztés és eh, szegénység ellen fellépjenek. Szeretném a belga eh, kívánságnak kívánni minden jó kívánságommal azt, hogy sikerre jussanak a minimális szociális normák, és ugyanúgy a minimális jövedelem bevezetésével. A kérdésem az, hogy a nyílt koordinációs módszert milyennek tekinti. Úgy gondolja, hogy hatékony a szociális kirekesztés elleni harcban. Köszönöm szépen. Sásztel úrnak adom meg még egyszer a lehetőséget, hogy válaszoljon a kérdésre. Euh, ha jól emlékszem, akkor 14 nappal ezelőtt uh, itt, ebben a teremben már válaszoltunk erre a kérdésre, de elmondhatom még egyszer. Ez a módszer valóban alkalmas arra, hogy konkrét eredményeket hozzon, garantáljon. Csak megerősíthetem azt, amit két héttel ezelőtt már elmondtam. Köszönöm szépen, miniszter úr, a következő kérdéshez térünk át. Geleger kollega kérdése. A, tudom, a tudományos és halászati társulási megállapodásokról szóló nemzetközi konferencia. Le colloque euh, intitulé Symposium International. A szimpózium, amely nemzetközi szimpózium a tudósok és a halászok közötti partnerséget hivatott megjavítani. November 9-én és 10-én kerül megrendezésre Belgiumban, Osztendében. Az elnökség az Európai Parlamentet is meghívta ide amikor a prioritásainkról beszéltünk július 15-én. Reméljük, hogy a jelenlegi vitához hozzá tudunk járulni ezzel a szimpóziumhoz, mégpedig a KAP reformjával kapcsolatos vitához, amelyhez oda tartozik a halászati politika is. A halászati politikát különben 2013-ra kell felülvizsgálni. A tudósok nagyon gyakran nem értenek egyet a halászattal, illetve a környezetigazgatással, amely ezzel kapcsolatos. Ezeket a témákat szeretnénk mélyebben megtárgyalni, és a jól bevált gyakorlatokból levonni a következtetéseket öt témát fog majd meghatározni, az adat gyűjtést az állományokról, a, a fogász, fogási kooperáció az ipar és a halászok között, és a többek között még a, az önmenedzselés kérdése is sorra fog kerülni. Lesz majd egy novemberben egy mezőgazdaság és halászati miniszteri találkozó is, és akkor majd levonhatjuk a megfelelő következtetéseket. Elnök, Geleger úrnak 30 percet adok a kiegészítő kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a miniszternek ahhoz, hogy megrendelezte ezt a konferenciát, és összehozza a halászati szektor képviselőit a tudósokkal. Köszönöm, hogy a a nagyon fontos kérdés a visszaengedés kérdése is fölmerül majd a konferencián. Nagyon fontos, hogy a tudósok ezt megtárgyalhassák a halászokkal. A másik négy téma is nagyon fontos, és ezek föl fognak merülni a tanács ülésén is. Különösen a 15 méter alatti méretű, kisméretű hajó kérdését kell majd megtekinteniük, azt javaslom, mivel az ők, ezek a halászok a családok, családjuk ellátását végzik ezekkel a hajókkal. Sastel úr kíván reagálni a képviselő által mondottakra? Köszönöm szépen tisztelt képviselő úrnak a javaslatát, és azt, az, hogy, föl, hogy, hogy fölemlegette az aggodalmat is ezzel kapcsolatban. Következő kérdés. Crowley úr kérdése az Európai Unió és Horvátország között folyó csatlakozási tárgyalásokról szól. A szerző nincs itt, úgyhogy Geleger úr fogja őt képviselni. Sesztel úr. Tisztelt elnök úr! A tanács tudomásul vette, hogy a Horvátországgal szóló csatlakozási tárgyalások nagyon előre haladtak, és tulajdonképpen végső fázisba értek. Az Európai Unió üdvözli azokat a nagy előrelépéseket, amelyeket Horvátország az elmúlt évben tett, és üdvözli a kritériumok végrehajtásában tett előrehaladásokat is, amelyeket a tárgyalások során amelyeket a tárgyalások során teljesíteni kell. 35 fejezetből 33-at nyitottunk be, 23-at már átmenetileg lezártunk. Az is fontos, hogy Horvátország továbbra is előrelépéseket érjen el nagyon fontos területeken, igazság, igazságügy, korrupció elleni harc, a szervezetbűnözés elleni harc, közigazgatás, a, ki, a kisebbségek védelme, a menekültek helyzete, és előrelépés a háborús bűnösök felkutatása területén, illetve a gazdasági területen is, hogy hogy sikeres legyen a mérleg. A belga elnökség kész segíteni Horvátország, Horvátországnak abban, hogy előrelépésre tegyen szert, hogy minél több fejezetet le tudjunk zárni. Ezért fontos az, hogy Horvátország folytassa a reformokat, amelyekről már beszéltem, és minden kritériumot tartson be, amelyek a megadott határidőn belül fontosak. Bizonyos fejezeteket provizorikusan le lehet zárni, hogyha Horvátország bizonyos feltételeket teljesít, teljesít 8 aztán 11-13-as ezek a versenypolitika, mezőgazdaságpolitika, regionális politika, strukturális eszközök koordinálása, 22-es igazságszolgáltatás, 23-as alapjogok, szabadság, a biztonságpolitika, az 31-es a költségvetés és a pénzügypolitika és a 33-as fejezet. Három fejezet most még nyitva van, a tanács asztalán van, itt ezek, a, ez a tőke szabad áramlása, ez a négyes, aztán a 14-es fejezet és az intézmények 34-es, a 35-ös fejezet az egyebek fejezet, ezt is ezt később fogjuk megvizsgálni, tehát ezekben még el lehet érni a, az időszakos lezárást. Kollega úrnak van egy kiegészítő kérdése. Köszönöm szépen, e, elnök úr, nagyon átfogó választ kaptunk és csak annyit kérdeznék, hogy tudna tájékoztatni arról, hogyha a tárgyalásokat lezárták, és döntést kell hozni, ezt a döntést vajon maga a horvát parlament hozza-e meg, vagy pedig Horvátország népe e, is részt vehet népszavazás e, keretében a döntés meghozatalában. Miniszter úr, Kérem, válaszoljon. Hogyha kíván. Válasz. Igen, természetesen az a feladatunk, hogy értékeljük, hogy Horvátországban milyen előrelépésre került sor. Ütemtervet ezzel kapcsolatban nem tudok még mondani. Mindez attól függ, hogy Horvátország milyen előrelépéseket ér el, és meddig jut. Folyamatosan párbeszédet folytatunk a horvát partnereinkkel. És ebben az összefüggésben terve, terve van véve az, hogy a horvát nép is a véleményét elmondja a népszavazás keretében a csatlakozásra kapcsolatban. Címke úr szeretne még kiegészítő kérdést föltenni. Köszönöm szépen, elnök úr! Lenne egy kérdésem, ez számomra nagyon fontos. Ön azt mondta, miniszter úr, hogy 35 fejezetből 33-at megnyitottak. Leírta, hogy milyen előrelépést értek el a 33 fejezetben. Én azt szeretném kérdezni, hogy melyik az a kettő, amit nem kezdtek meg, nem nyitottak meg a tárgyalások során, hiszen ez kulcsfontosságú. Elnök, köszönöm szépen. Sásztel úr, miniszter úr, tessék, öné a szó. Elnök úr, fogalmam sincs, ezt kell, hogy mondjam, majd írásban megadom a választ. Nem tudom, nem ismerem kívülről ezt a 35 fejezetet, nem tudom, hogy melyik az, amit hármat talán nagyon gyorsan le lehet zárni, nem tudom egészen pontosan, hogy melyik az, amit lezártak már ideiglenesen, de azt hiszem, hogy elég részletes választ adtam. Ezt a kettőt, ha ez a kettő érdekli önöket, akkor ezt majd írásban természetesen el fogom küldeni elnök Biztos vagyok benne, és úr, hogy Címke úr teljesen elégedett lesz, hogyha hamarosan írásban fog választ kapni. Nem lesz ezzel semmi gond. Most a hetes kérdés jön, Hárkin asszony, demográfia és gondozók, tessék, a miniszter úr szó. Monsieur le Président, euh, l'honorable parlementaire. Elnök úr. A képviselő olyan kérdést vetett fel, amely a gazdasági nehézségek közepette rendkívül nyugtalanító. Nyilvánvaló, hogy milyen nehézségekkel küzdködnek az emberek akkor, amikor ilyen eh, gondozási feladatokat kell, hogy ellássanak, és ezért nem tudnak aktívan részt venni a munkaerőpiacon. Elsősorban arról van szó, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra. A tanács tisztában van a nehézségekkel, amelyekkel ez, ezek az emberek, akik megszakították pályafutásukat, szembesülnek, a, mm, milyen problémát jelent a gondozási feladatok átvétele, fel kell szólítani a tagállamokat arra, hogy ezeknek az embereknek a helyzetét javítsák. A szülői szabadságra vonatkozó útmutatással kapcsolatban például elhangzott, hogy a, a szülői szabadság leteltével a munkavállalónak ugyanazon, illetve összehasonlítható munkahelyre való visszakerüléshez joga van. A bizottsággal konzultálni és a szociális partnerekkel konzultálni fogunk, hogy a, a családi szabadsághoz hasonlóan lehetne a családgondozására vonatkozóan szabadságot, illetve adoptációs szabadságot igénybe venni. A bizottság jelezte, hogy a családi kötelezettségek átvállalását általában nők végzik, hiszen még élnek szociális társadalmi sztereotípiák a férfiak és nők betöltendő szerepével kapcsolatban. 2007-ben a tanács a nők és a szegénység kérdésével kapcsolatban következtetéseket adott ki. Ezekben olyan indikátorok vannak, amelyekkel nyomon lehet követni a nők helyzetét, illetve az érintett csoportok helyzetét. A tanács az ilyen önkéntes tevékenységek átvállalásával kapcsolatban a munka helyett belátja, hogy személyes motivációk is lehetnek, de természetesen összefügg a nemek közti egyenlőtlenséggel is. Elsősorban nőkről van tehát szó, akik így kiesnek a szociális védelem hálójából, és idősebb korban, illetve nyugdíjkorban nehézségekkel szemben sülnek, hiszen nagyon alacsony nyugdíjat kapnak. A tanács azért jelezte, hogy szükség lehet arra, hogy ezeket a feladatokat igazságosabban osszák meg nők és férfiak között. Többször elhangzott már az is, hogy gondoskodni kell a gyermekek ellátásáról, és segítséget kell tudni biztosítani mások számára is, hiszen korosodik a társadalom, azaz egyre több emberrel kell törődnünk. Az esélyegyenlőség nők és férfiak számára tehát már az erre vonatkozó irányelvet 2009. novemberében elfogadtuk, ebben jeleztük, hogy mennyire fontosak ezek a kérdések a demográfiai folyamatok közepette. A foglalkoztatás a nők foglalkoztatási szintje igen magas, de ezt az eltartottak arányával is össze kell tudnunk vetni. Éppen ezért nagyon fontos most, hogy a, erre vonatkozóan egy olyan intézkedést, politikát dolgoztunk ki, amelyben a nők a magánéletet és a munkát jobban összeegyeztethetik. Köszönöm szépen. Hárkén asszony, ki kívánja egészíteni a kérdést? Igen, köszönöm szépen az igen átfogó választ. Nyilvánvaló, hogy a tanács komolyan veszi ezt a kérdést. Ami engem érdekelne az az, hogy a családi szabadsággal, a gondozással kapcsolatban felmerül az is, hogy a, a munkába való visszakerülés fontos. Említette a nemek aspektusát. Egy másik szempont az, hogy nagyon sok fiatal és a gondozást kezd, említett arról, hogy egyéni választás is számít. Itt valóban a gondozók szeretnék, hogy legyen lehetőségük arra, hogy munkába akarnak állni, vagy gondozást vállalnak. Ezért nagyon fontos, hogy a nyugdíj problématikáját is ebből a szempontból megvizsgálok, hiszen amikor gondozást vállal valaki, akkor a társadalombiztosítási járulékot nem fizetik, nyugdíjveszteség éri őket. Ez egy olyan terület, ahol a tanács talán ajánlásokat fogalmazhatna meg a tagállamoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hárkén asszony. Miniszter úr, reagálni kíván a kérdésre? Igen. Alapvetően ugyanarra tért vissza, amit a válaszomban elmondtam Egyetértek, ugyanígy látom én is, úgy gondolom én magam is, hogy pontosan azok, akik ezen életforma mellett döntenek, nem szabad, hogy hátrányt szenvedjenek. Nekik is fontos, hogy megfelelő nyugdíjrendelkezések legyenek rájuk vonatkoztatva, ezt kell tudnunk szabályozni. Jó, a következő kérdés akkor, eh, Sivka úr kérdése, aki nincs itt, Valenza úr fogja helyette a kérdést elvállalni. Ez az Alexa televíziós csatornáról van szó. Megadom a szót a válaszra a miniszter úrnak. Le 10 mars 2010, le, le Conseil et le... 2010. március 10-én a tanács és az Európai Parlament elfogadta a két 2013-as számú irányelvet az audiovizuális témában, amely TV és egyéb média szolgáltatásokról szól az Európai Unióban. Ennek az irányelvnek a hatos cikke felszólítja a tagállamokat arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek annak biztosítására, hogy az audiovizuális szolgáltatások nem adnak helyet nemi gyűlöleten, vallási vagy nemzeti vagy másféle alapon diszkrimináló műsorszórásnak. A bizottság feladata az, hogy a, biztosítsa azt, hogy a tagállamok megfelelnek az irányelv rendelkezéseinek, de a tagállamok kompetenciája alá esik a, az, hogy a az Európai Unión kívülről érkező, műholdakon érkező műsorokkal foglalkozzanak, amelyek a tagállamok műsorszóró műholdjaira érkeznek. Úgy érzem, hogy a bizottság a kompetens francia hatóság felé megtette a megfelelő értesítő lépéseket, most az ő feladatuk az, hogy, a, az, az, hogy ezt megvizsgálják. Valesszaú szeretne kiegészítő kérdést föltenni? Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értek egyet azzal, amit utoljára mondott. Úgy érzem, hogy igenis a bizottság és a tanács hatáskörébe tartozik az, hogy ilyen ismételt negatív tendenciákra figyelemmel legyen a műholdas műsorszórás térterén, ugyanis már másodszor történik meg az, hogy ez a csatorna törvényt sért, és ismét műsorszórási időt harcol ki magának. Ki kell fejeznünk aggodalmunkat, és meg kell nézni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt a bujócskát megelőzhessük illetve megakadályozhassuk. Elnök, köszönöm szépen. Sester úr, kíván válaszolni? Biztos. Részben egyetértek önnel, a tagállamok feladata az is, feladata a a műsorszórás ellenőrzése, a bizottság feladata viszont az, hogy be, a betartatását, az irányelv betartatását ellenőrizze, hiszen az irányelvben megvannak a szabályok, de a tagállamok feladata az, hogy felügyeljék, hogy az irányelvnek megfelelően működnek-e a hatóságok. Köszönöm szépen. A kilencedik kérdésre, valamint a tizedik kérdésre térünk át. Tikau asszony kérdése a kilences, Baul asszony tá, képviseli majd őt Sean Kelly tízes kérdése, valamint a kilences is visszavonásra került. Tehát a 11. kérdés lesz a következő Olle Schmidt kérdése. A roma kisebbség helyzetéről szól ez a, ez a kérdés Európában. Sestel úr a szó. Kérem, válaszoljon a kérdésre. Elnök úr, a második európai csúcs találkozó után, amely a romákról szólt, a 7. és 8. végkövetkeztetést fogadtuk el, ebben kimondjuk, hogy a roma lakosságot jobban kell integrálni. Utaltunk tehát arra, hogy a roma lakosságnak nagy része súlyos szegénységben él, és diszkrimináció áldozata. Ki vannak rekesztve tehát? Rossz képzési, rossz lakásfeltételek, rossz munkafeltételek és rossz egészségügyi helyzet jellemző nagy részben erre a lakossági csoportra azt kértük a tagállamoktól, hogy vegyék figyelembe a azokat az ajánlásokat és határozatokat, amelyeket az Európai Uniós intézmények hoztak a roma lakosság integrációja érdekében. A politikailag létező eszközökre kell visszanyúlni. Utaltunk már arra, hogy mennyire fontos az, hogy a civil társadalom, a helyi szervezetek és maguk a romák is aktívan vegyenek részt a program megvalósításában. 2009. decemberében elfogadtunk egy programot, amelyben kifejezetten utalunk a roma lakosságra, és azt mondjuk, hogy biztosítani kell a roma lakosságnak a bevonását, az integrációját. Egy tagállam specifikus intézkedéseket hozott a roma kisebbség ellen. Az Európai Tanács szeptember 16-ai ülésének ebédjén beszéltünk erről. Az Európai Tanács elnöke konszenzust hozott, tudott kialakítani három pontban. A tagállamoknak joguk van azért intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy a helyzetet jogállamiság helyzetét megerősítsék a saját fenségterületükön, és az Európai Bizottságnak pedig feladata az, hogy vizsgálja azt, hogy ez megfelel-e az európai jognak. A belga elnökség alatt a roma lakosság integrációja az október 21-i tanácsülés témája lesz. A tanács emellett az informális ülés eredményeiről még beszámolására nem kapott felhatalmazást, amelyre szeptember 6-án került sor. Tehát mennyit tudok elmondani. Köszönöm szépen, Sásztél úr. Schmidt úr, van-e kiegészítő kérdése? Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az ön válaszáért és azt hiszem, hogy ön és a 27 tagállam önöknek megvan az alkalmuk arra, hogy nagyon gyorsan és világosan reagáljanak. Nagyon nehéz ez a helyzet Európa számára. Tudjuk, hogy a róma lakosságot évszázadok óta üldözik. Az elmúlt időszakban megmutatkozott az, hogy milyen deficitekre kerülhet sor, hogyan akarjuk más országoknak megmagyarázni, hogy hogy, hogy kell viselkedni, hogyha mi nem tudunk példát mutatni. Egy szerző írt egy könyvet, és ez arról szól, hogy egész életében térden csúszott gyakorlatilag. Miniszter úr, azt szeretném kérni öntől, hogy a tanács a bizottsággal együtt egy igazságbizottságot hozzon létre, egy tényfeltáró bizottságot, amely megmutatja azt, hogy Európa történelme során mik, minek, miknek voltak kitéve a roma lakosság tagjai, enélkül nem tudunk előrelépni. Köszönöm szépen. Schmidt úr a 30 másodperce végtelennek tűnt. Sásztel úr, öné a szó. D'une part, je, je prends acte de la suggestion. Igen, tudomásul veszem azt, amit ön javasolt, mégpedig, hogy a történelmünket még egyszer vizsgáljuk meg kritikusan ezzel kapcsolatban. Nos, tényleg nagyon szenvedélyes vitára került sor, és a tanács amelyet én itt képviselek, egyelőre várakozó állásponton van. Az Európai Bizottságnak kell vizsgálnia ezt a helyzetet. Aktuális vita folyik, folyt az elmúlt hetekben a témáról. Nem a tanácsnak a feladata ezt a helyzetet értékelni, hanem az Európai Bizottságnak kell ezt értékelni. A bizottságnak kell megmondania azt, hogy betartották-e az irányelveket és a jogszabályokat a témában, témával kapcsolatban. Köszönöm, 12-es kérdés, Rodi Kráca, a belső piac és a digitális piac fejlődése. Ezt nem tudjuk megválaszolni, mert nincs itt a szerző. 13-as Jim Higgins, gyermekkereskedelem. Miniszter úr. Sastel, tiene usted la palabra. La legislación... Sastel úr, a jelenlegi jogszabály az emberkereskedelemmel szemben egy kerethatározat 2002-es július 19-i kerethatározat része. Ezzel kapcsolatban a tagállamok feladata az, hogy biztosítsák, hogy a gyermekkereskedelem bűn, tette büntetendő legyen. A, az emberkereskedelem elleni harc erősítése érdekében az elkövetők büntetésének kiszabására vonatkozóan és a szexuális célú gyermekkereskedelem elleni küzdelem konkrét végrehajtása a tagállamoké. Támogatni kell ezeknek keretében az áldozatokat, a gyermekeket pedig védeni kell attól, hogy áldozatoká válhassanak. Elsősorban arról van szó, hogy büntetőjogi eljárásokat kell indítani az Európai Unió területén az elkövetőkkel szemben, de elsősorban a prevencióra is figyelni kell. A stokholmi program a gyermekek védelméről szól, a rendkívüli feladatról, és elsősorban olyan gyerekekről van szó, akik már a szexuális kizsákmányolás, illetve cselekedetek áldozatává váltak, vagy gyermekkereskedelem áldozatái voltak a migrációs politika keretében szintén ki kell erre térni. A, a nem a felügyelet nélkül utazó kiskorúak védelmére is útmutatókat fogadott el a, a tanács, a gyermekek jogával foglalkozott egy külön írásban, és ez a minden mindennél fontosabb feladat. A tanács végkövetkeztetésében a 2010. júniusában meghozott rendeletében, amely a felügyelet nélkül utazó gyermekek, kiskorú gyermekek védelméről szól, kiemelt feladatnak tekinti, hiszen ők lehetnek a gyermekkereskedelem áldozatai. Nagyon nehéz felmérni azt, hogy hány gyermek esett emberkereskedelem áldozatává, vagy hány illegálisan, hány gyermeket csempésztek illegálisan az Európai Unió területére. Azzal a céllal, hogy aktuális adatokat kapjon az Európai Unió, éppen ezért a 2009-es júniusi határozatában arról döntött, hogy informális hálózatot alakít ki a Nemzeti Jelentéstevők informális hálózatát, hogy az adatokat össze lehessen hozni. Ez az a fórum, amely lehetővé teszi a tapasztalatcserét, a preventív intézkedések meghozatalát, és ennek megfelelően 2009. novemberében elfogadott dokumentum is megszületett, mely a gyermekkereskedelemmel külön fejezetben foglalkozik. Egy konkrét tagállamra is rákérdeznek, amely nem a tanács feladata erre a kérdésre válaszolni. Köszönöm szépen, miniszter úr. Higgins úr, kiegészítő kérdése van. Igen, köszönöm szépen. Úgy gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy az embercsereskedelem a legsúlyosabb bűncselekmény. A felnőttekkel való emberkereskedelem is rettenetes, de a gyermekkereskedelem az a mindennél rosszabb. Tudok a 2002-es jogszabályról, de úgy gondolom, hogy ennek az eredménye még nem elfogadhatott az új hálózatra vonatkozó javaslatot értékelem, de amire szükség van, az egy olyan hálózat, amely egyszer mindenkorra utat, gátat vet a, a keres, az emberkereskedelemnek. Aktívan kell lennünk, és közösen kell lépnünk. A, és érte, nagyra értékelem a tanács elhatározottságát. Köszönöm szépen, Higgins kollega. Sestel úr, kíván erre reagálni? Köszönöm szépen a képviselő úrnak szívből a tanácsnak intézett kedves szavait. Valóban az áldozatok védelme az irányelv tervezet egyik legfontosabb részét képezik az emberi kereskedelem elleni harcra vonatkozó egyezményben. Pontosan ez az az eszköz, amely a hatékony hálózatok kialakítását is napirendre tette, és meg kell győzni a tagállamokat arról, hogy fontos a bevált gyakorlatokat a harmonizáció érdekében is értékelni. Köszönöm szépen, Sásztel úr, még egyszer. A 14-es kérdés, Edward kollega kérdése a munkahelyteremtő intézkedések Európában címmel. Geleger úr terjesztette be. Geleger úr azt javasolja, bocsánat, Geleger úr minden rekordot megdönt, és minden elutazottnak a kérdését átveszi. Sásztel úr válaszán megadom a lehetőséget. Monsieur Gallagher, un grand merci pour me permettre de me... Tisztelt Gallagher úr, köszönöm szépen, hogy lehetőséget ad nekem erről a nagyon fontos témáról szólni. A tagállamok felelőssége az, hogy a nemzeti politikáikat a, munka, a munkanélküliség, illetve a foglalkoztatás kérdésében meghatározzák. Nagyok a különbségek a tagállami intézkedések között, természetesen ennek megvan a maga oka, de az Európai Unió globális céljaikhoz mindannyiuknak hozzá kell járulniuk. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés is meghatározza ezt, hiszen az ő intézkedéseik részét képezik az Európai Unió erre vonatkozó stratégiájának. A 2000 20-as találkozó alkalmával 20-as célokról szóló találkozó alkalmával a tanács meghatározta az iránymutatásokat, amelyek a foglalkoztatás terén szükségesek ahhoz, hogy a 2020-as célokat munkahelyteremtés és növekedés szempontjából meg tudjuk valósítani. Szeptemberben is volt ezzel kapcsolatban egy dokumentum. A bizottság a véleményüket, véleményét a tanácsnak továbbítani fogja erről, és az Európai Unió valamint a tagállamok együtt kell dolgozzanak azért, hogy meglegyenek a megfelelő adatok és reformok annak érdekében, hogy a fiatalokat, az időseket, a nem megfelelően képzeteket, az emigránsokat, bevándorlókat és egyéb most a munkaerőpiacon nem részvevő csoportokat is be tudjuk fogadni a munkaerőpiacra. a kereslet, kínálat kérdését is meg kell tekintenünk, a munkaerőpiac igényeit át kell néznünk, és és a megfelelő alapok segítségével ösztönöznünk kell a KKV-k munkáját például, és az arról is gondolkodnunk, gondoskodnunk kell, hogy a munkaerőpiachoz mindenkinek megfelelő hozzáférése legyen. Itt gondolunk például a hátrányos helyzetű területekre is. Az Európai Tanács és a Bizottság nagyon szorosan nyomon követi a tagállamok munkanélküliségi helyzetét, illetve a foglalkoztatási iránymutatást megvalósítását. Tavasszal egy együttes jelentést adtak ki ezzel kapcsolatban, amelyben nagyon jól látható, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket tettek a munkanélküliség megelőzésére, különösen a fiatalok és a nők körében. A tanács tisztában van azzal, hogy a tagállamok a munkahelyi környezetet meg kell, hogy javítsák, sokkal több zöld munkahelyre van szükség, az a vállalatoknak modernizálniuk kell az ipari alapjaikat, és ezen a téren is szükséges a politikák koordinálása. Az új stratégia kulcsfontossább szerepet játszik az európai szemeszter szempontjából is. Elnök, köszönöm Gallagher úr, szeretne kiegészítő kérdést föltenni? Köszönöm a választ, a, a tervek jók, de én úgy érzem, hogy rövid távon is lehetne munkahelyeket teremteni. Az Európai Bizottság beismerte, hogy 1,5 millió munkahely teremtéséről maradtunk le, mégpedig azért, mert a, a mikro munkahelyeket akadályozzák a túlságosan bürokratikus szabályok. Az unió állapotáról szóló beszédében Barózó úr különösen azokra a politikákra utalt, amelyek a bürokrácia csökkentését célozzák. Szeretném kérdezni, hogy a tanács milyen közvetlen intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a bürokráciát csökkentsük, és minél több munkahelyet teremtsünk. Elnök úr, köszönöm. Miniszter úr. Szeretnék a belga soros elnökség programjára utálni, utalni a foglalkoztatás terén. Beszéltünk a strukturális intézkedésekről, amelyek a foglalkoztatásról szólnak, és az út, iránymutatásban a 2020-as stratégiával összekötik ezek, ezeket. De igaza van, nagyon sok konkrét intézkedést tervezünk a KKV-kra ter, háruló terhek csökkentése érdekében de ez azt is feltételezi, hogy olyan embereink legyenek, akik a jogszabályokat elemzik, és a kis vállalatok esetében ez nagyon nehezen megvalósítható. Az területen illetékes miniszter informális találkozót fog szervezni, és itt pontosan a bürokrácia lesz a központi kérdés és az a probléma, amely megakadályozza a KKV-kat a megfelelő működésben. Elnök, köszönöm szépen! Azt mondták, hogy Ellen Kelly visszavonta 15-ös számú kérdést. Andekin Kiené asszony nincs itt, úgyhogy a 16. kérdés is kiesik, 17-es kérdés, Richard Howitt kérdése az EU horizontális diszkrimináció ellenes irányelvéről szól. Ezt Gönc Kinga asszony fogja képviselni. Sastel úr, megadom önnek a szót reagáljon a kérdésre. Le memorandum d'entente. Nos, az a az egyetértési nyilatkozat, Memorandum of, of uh, Understanding, amely itt említésre került, A 17-es kérdésnél járunk, mondja az elnök. 17-es. Bocsánat, bocsánat. A spanyol elnökség alatt a tanács megvizsgálta ennek a javas, ezt a javaslatot, és 2010. június 7-én az elnökség tudomásul vette a helyzet állásáról szóló beszámolót. Ezzel a beszámolóval együtt a hatály a hatályt világosabban meg kell vizsgálni, világ, világossá kell tenni azt is, illetve szükséges az is, hogy hogy jogbiztonság legyen, és annak érdekében, hogy a szolidaritás valóban megvalósulhasson. A javaslatot a szerződés 19-es cikkének megfelelően kell elfogadni. Az Európai Unió itt az egy hangúságot veti fel. Hogyha az ENSZ egyezménynek egyes céljai, amely a, a fogyatékkal élők jogairól szól, ezeket felvetjük. Nos, ezen eszközzel kapcsolatban nem arról van szó, hogy jogi kérdéseket válaszol, válaszoljunk meg, ezek ugyanis túlmennek az Európai Unió hatáskörén. A tanács jelen pillanatban a célok meghatározásával kapcsolatban folytat megbeszéléseket, hogy nagyobb koherencia legyen az ENSZ egy, egyezménnyel. Emellett nagyon fontos téma az, hogy túl nagy terhet ró az emberekre az ró az Európai Unióra azok a költségek, amelyek felmerülnek

Eh, Köszönöm szépen. Miniszter úr, öné a szó. Kérem, válaszolja meg ezt a kérdést. Elnök úr, tudom, hogy miről van itt szó, és teljesen értem azt is, hogy ön miért ragaszkodik ehhez a témához, hiszen már nagyon régóta folyik ez a vita. Egy régebbi beterjesztésről van szó, nagyon nagy ennek a hatája, ennek az irányelvnek, nagyon széles körül a hatája, és a parlament hozzá, egyetértése fontos, és a tanács esetében pedig egyhangúság fontos. Nagyon komplex kérdés, és a tanács nagyon sok energiát fektet ebbe a vitába. A szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoport, amely már beszélt erről a témáról kétszer belga elnökség alatt, nem zárta még le a munkáját, további üléseket tervez, és hogyha belga elnökség alatt nem tudjuk lezárni, akkor az utódunk fogja folytatni a vitát. Köszönöm szépen, Sásztel úr, mondja az elnök. A 18-as, 19-es és a 20-as kérdés fogyott, mert nincsenek itt a kérdés felvetői. Úgyhogy ezt az ülést be is zárhatom. Szeretnék pozitív benyomást tenni a kollégákra. Az elmúlt 11 évben először sikerült valódi e- egyenlőséget eh, megvalósítani a nők és a férfiak között, mert csak Gönc asszony és én vagyok itt. Egy nő, egy férfi, világos. Hát ez csodálatos. Ilyen eh, egy esélyegyenlőség még soha nem valósult meg. Örülnék neki, hogyha nagyobb eh, publikum esetében is megvalósulna ez. Kérem, Sásztel úr, szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy a kérdéseket megválaszolta és kiváló válaszokat kaptunk. Minden kérdésfeltevő nagyra értékeli az ön szakértelmét, a széleskörű válaszokat és a mélyreható információkat. Most ezzel berekeztem az ülést, holnap folytatjuk 10 órától 12 2-ig, a jegyzőkönyvet pedig az Európai Parlament weblapján találják meg. Ezzel az ülést berekeztem, mindenkinek kellemes estét kívánok! Kedves barátaim!